szatellit kommunikációs csoportot küldött azáltal, hogy az összekötetés megszülessen az érintett régiókban. Németország és Dánia tulajdonképpen víztisztító berendezésekkel segíti a területeket, ami nagyon fontos a kolera kitörése kapcsán. Olaszország és Spanyolország, valamint Németország orvosi felszereléseket és szakértőket küldött ki, ami megint csak a kolera kapcsán nagyon fontos, illetve hát egyéb fertőző betegségek szempontjából is. Tehát az új rendszerünk azzal, hogy hogyan reagálunk természeti katasztrófákra, azt gondolom, hogy jól mutatja, hogy mennyire hatékonyan képesek most már fellépni a tagállamok, és hogyan tudnak életeket menteni. Kedves kollégák, A csapatommal az első nap óta nyomon követjük az eseményeket, 24 órában a koordinációs központunkon keresztül, Rómán keresztül, Brüsszelben is természetesen, és a terepen dolgozó szakértőikön keresztül. A nemzetközi erőfeszítéseket, amelyeket a segítségnyújtás szempontjából látunk és biztosítunk, arra irányul, hogy a legjobbat nyújtsa, és hogy a három érintett országban hosszú távon is újra tudja felépíteni építeni ezeket az érintett területeket. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a környezetvédelmi szakbizottságunk tagjai végre kiengedték a fogságból a tanács képviselőit, úgyhogy várjunk egy kis időt, még egy pár percet, és akkor Csiót asszonynak át fogjuk adni a szót. Ganz ruhig, ganz ruhig. Csak szépen, nyugodtan. Tudjuk, hogy a kollégáink az NV szakbizottságban nagyon igénybe szokták venni a vendégeiket, és nem engedik el őket olyan gyorsan. Amint felkészültek, de tényleg teljes nyugalomban, akkor megadom a szét szót. Köszönöm szépen, hogy adott egy szuszanásnyi időt, és azt is köszönöm szépen, hogy elmondhatom a mi szempontjainkat a témában képviselők, biztos úr, köszönöm, hogy meghívást kaptam e fontos témában ma. A természeti katasztrófák szolidaritásra intenek, a közös cselekvésre, és támogatnunk kell azokat, akik rászorulnak. Értékes üzeneteket is hordoznak a katasztrófák, ezekből tanulunk az erőről, az ellenálló képességről. Az eh, idei ciklon is óriási pusztítást végzett és emberi veszteséget hozott Afrikában. Közel három millió embert érintett ez. A három említett országban is több mint ezren életüket veszítették, többen még mindig az eltűntek között vannak. Csak Mozambikban 230 ezer otthont tett tönkre a ciklán, több mint százezer ember kényszerült elhagyni otthonát, és több mint ezer kolera esetet is jelentettek már, a malá- malária és fel, fel, felé tartott ciklusban van. A betakarítási lehetőségekre is megsemmisítő hatással volt a ciklon, és ez érinti az itt élők megélhetését is. Gyermekek, nők vannak nagyon elkeserítő helyzetben. A rossz, bet, a rossz ter, termés miatt. És ez a biztonsági helyzetet is rontja az élelmiszer, az ivóvíz, az lakhatási lehetőségek, az oktatás, a logisztika megszenvedte a katasztrófát. A mozambiki katasztrófavédelem 232 millió dollárnyi segélyt kért, eddig 23 százalékát sikerült ennek előteremteni, több erőfeszítésre lesz szükség. Mint önök is tudják, az Európai Unió és a tagállamok gyorsan mozgosították erőfe- erőforrásaikat, humanitárius és polgári védelmi segítséget nyújtott az EU bizottság és az EU tagállamok is az érintett országok támogatásában. Támogatva az EU közös fellépését, a tanács elnöksége megtette a szükséges lépéseket arra, hogy felhívja a figyelmet a humanitárius és pénzbeli segítség igényre. Monitoring eh, oldalt nyitottunk az IPCR platformon. Az EU integrált politikai válaszadási rendszerét indítottuk el monitoring üzemmódban, így az információcsere folyamatossá vált a tagállamok között, a bizottság között, a külügyi szolgálat között, illetve a releváns EU ügynökségek között a helyzettel kapcsolatosan, a humanitárius segítséggel és az EU válaszával kapcsolatosan. Az idei ciklon által okozott pusztítás a munkacsoportok, a tanácsi munkacsoportok napirendjén is szerepel, a tagállamok és a bizottság egyeztetnek a témáról. Üdvözöljük azt, hogy a Parlament Fejlesztési Bizottsága is érdeklődik a helyzet iránt. Intenzív információcserét folytattunk különböző csatornákon, ezekből kiderült, hogy az EU és tagállamai gyorsan reagáltak a katasztrófára. A tagállamok nagy hozzájárulással éltek humanitárius segítséggel, ami azt jelenti, hogy több mint 60 millió eurót nyújtottak, illetve polgári védelmi és természetbeni segítséget, lakhatási, energiaellátási, szatellitkommunikációs, gyógyszerészeti, gyógyászati, mentési segítséget nyújtottak az EU polgári védelmi mechanizmuson belül. Az Európai Polgári Védelmi Csapatot egy román szakértő vezeti. Március 23-a óta ott vannak Mozambikban, és a tagállamok által juttatott segélyek elosztásán dolgoznak. Nagyon jó az együttműködés és a koordináció, a feladatok koordinációja. Több tagállam katonai felszereléseket, hajókat, helikoptereket, repülőgépeket is rendelkezésre bocsátott. A tagállamok jelentős összegeket fordítanak a humanitárius válaszadásra, így a szükséges szolgáltatásokat nyújtják ezek a segélyszervezetek, a bizottság több mint 50 millió eurót fordított humanitárius segítségnyújtásra. Tisztelt képviselők, ez a végrehajtás fontosságára hívja fel a figyelmet a tagállamokkal és a bizottsággal közösen intézményeink bemutatták, hogy a védelemnek kell a válaszadásunk középpontjában állni. A családokat szétválasztotta a katasztrófa, a nőket, a gyermekeket aránytalanul sújtja egy-egy ilyen csapás. Az szexuális kizsákmányolás, a nők elleni erőszak ilyenkor fellángol, ezért az érintettek védelmét biztosítani kell. Pénzbeli segítséget is kell nyújtani, amennyiben a körülmények ezt megengedik. Ez a mi elemzésünk az a közvetlen igényekről, a válaszadásról, és majd a katasztrófa után a hosszú távú helyreállítás költségeit és igényeit is meg kell vizsgálnunk. Szeretném eh, megtudni a bizottság részéről, hogy milyen információik vannak. Köszönöm szépen a figyelmet. Eh, Nagyon szépen köszönjük. Most a frakciók nevében felszólaló következnek. Ránhel képviselő az első egy perc. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Természetesen azzal szeretném kezdeni, hogy elmondjam, hogy mennyire sajnálom az áldozatokat Mozambikban, Malawiban és Zimbabvében, hiszen az emberek óriási szegénységben élnek, úgyhogy óriási katasztrófa ez számukra, aminek igen komoly következményei vannak a családjaikra nézve, és az itt élőkre nézve. Először is, szemben azzal, amit hallottunk, az EU nagyon későn lépett fel – idei, so, jó ideig eltartott, és ez elfogadhatatlan. Más országok esetében ez nem így lenne. Ha viszont Afrikáról van szó, Európa késlekedett. Többet kellett volna tenni, sokkal hamarabb, nem igazán időben lépett. Végül pedig azért került ez a téma a napirendre, mert szükség van az EU védelmi mechanizmusára. Nem szabad, hogy ez csak egy egyedi eset legyen, az EU-nak gyorsan kell fellépnie a jövőben, ahogy a katasztrófa bekövetkezik. Ha a portugálok nem gyakoroltak volna nyomást az EU-ra, nem történt volna most sem. Az SND nevében Guerrero Szalom következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottság erőfeszítéseiért, és önnek személyesen is, és azoknak az országoknak is, amelyek lehet, hogy lassan, de reagáltak a bekövetkezett katasztrófára, ami klímakatasztrófa. Három országot sújtott ez a katasztrófa, amelyek összességében Franciaország, Olaszország és Spanyolország területét teszik ki. Jól el kell azon gondolkodni, hogy megértsük, hogy a globális felmelegedés jelenségével állunk szembe, ez mindannyiunkat érint, globális válaszra van szükség. Azok az országok, amelyek érintettek ebben a katasztrófában, más feltételt is teljesítenek, ezek szegény országok. Ebből is látjuk, hogy a klímakatasztrófák a legszegényebbeket sújtják, az iskolákat, a megélhetéseket, a élőhelyi rendszereket sújtja leginkább ezekben az országokban. Az humanitárius segélyek állandó előadójaként szeretném követelni, hogy a következő ciklusban vigyük tovább a klíma menekültek ügyét. Egyre többen lesznek, akiknek a pusztulástól, az éjségtől menekülniük kell a természeti katasztrófák nyomán. Reményt kell nekik adnunk, hogy fogadni tudjuk őket, a jogaikat tiszteletben tartani, mindent elveszítettek, csak az emberi méltés, méltóságukat sem. Az, a reményt nem szabad, hogy elveszítsék. Köszönöm. A GUE nevében Pienta úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nagyon fontos, hogy az EU segítsen Mozambiknak, Malawinak és Zimbabvénak, de ez csak egy csepp a tengerben, ha figyelembe vesszük azt, hogy ezeknek az országoknak mire van szükségük. Ami az egészségügyet, az élelmezést, a lakhatást, a kommunikációt, a közlekedést, a logisztikát, az infrastruktúrákat illeti, illetve a polgári védelmet óriási az igény a segítségre. A 11 szakértő, akiket az Európai Unió rendelkezésre bocsátott, úgy vélekedett, hogy itt csak egy csepp a tengerben az a segítség, amit az Európai Unió tud nyújtani, ahhoz képest, amennyit már a többi mobilizált ország tett. Sürgősen fel kellene lépni, és meg kellene erősíteni a fejlesztési alap által nyújtott segítséget. Köszönöm. Köszönjük szépen. A zöldek nevében Valéro asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Igen, Kümberg asszonyt hallottam, és ő mindig azt hangsúlyozza, hogy a CO2 célkitűzéseinkre oda kell figyelni, a kibocsátást csökkenteni kell, de akik a kibocsátásaink alakulásának az áldozatai, azokra is oda kell figyelni. Az összes klímajelenség, amelyel szembesülünk a délen, ide tartoznak. Meg kellene előznünk ezeket az eseményeket, ilyen megelőző fellépésekre lenne szükség, annak érdekében, hogy ezek a szegény országok is fel tudjanak készülni ezekre az új kihívásokra. Gondoljanak csak Mozambikra. Már egy jó pár évvel ezelőtt rettenetes áradásokra került ott sor. Nagyon sok provincia volt akkor érintett, nagyon sok fejlesztési projekt is indult el, áttelepítésekre került sor, most pedig itt van ez az idei ciklon 2019-ben. Hosszú távú gondolkodásra van szükség gáz tartalékok találhatók az ország területén, amitől gazdagá válhatna akár az ország. De ez vissza is üthet, tehát még egyszer mondom, hosszú távú megoldásra van szükség. Köszönjük szépen, ezek voltak a frakciók nevében a felszólalók, most Fernández képviselő kap szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is néhány szót az áldozatok családjához, illetve az érintett lakossággal kapcsolatban baráti együttérzésünk, még akkor is, hogyha megerősítettük a polgári védelmi mechanizmust az Európai Unióban, meg kell erősíteni más területeket is, a szolidaritást például. Ugyanis az éghajlat változásnak egyre súlyosabb következményei vannak. Még akkor is, hogyha segítséget nyújtottunk, még inkább több területet kell biztosítani, hiszen több mint egy milliárd gyermek olyan helyzetbe került, ami azt jelenti, hogy sürgősen fel kell lépnünk. Ezt követően nem szabad elfeledkezni az újjáépítésről sem. Az Európai Uniónak itt is fel kellene lépnie, és hozzá kellene járulnia ehhez, a fejlesztéshez, például a fejlesztési alapra gondolok, megfelelő összegeket kellene biztosítani az érintett területeknek. Köszönöm. Köszönjük szépen, Zorinyó úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A trópusi ciklon idai május 14-től 15-ére viradóra Mozambikban óriási károkat okozott, és nagyon sokakat sújtott Malaviban és Zimbabvében is. Több ezren hajlék nélkül maradtak, az infrastruktúrák összeomlottak, és nagyon sok régió teljesen kiszolgáltatottá vált. Több mint ezer ember lelte halálát ebben a három országban, és nagyon sok a, a sebesült is. Most a kolera fenyegeti a lakosságot, és nem tudjuk, hogy hányan tűntek el. Ahogy a biztos úr is elmondta, az Európai Unió azt ígérte, hogy több mint 12 millió eurót bocsát rendelkezésre. Ezen kívül aktiválták a, az Európai Uniós mechanizmust is. Portugália, Ausztria, Dánia, Spanyolország, Franciaország, nagyon sok ország nyújtott segítséget. De a továbbiakban is segíteni kell az érintett lakosságnak, és le kell vonni a következtetéseket az eddigiekből. Ez ugyanis nagyon fontos. A nemzetek közötti együttműködés nagyon fontos, hogy az ilyen katasztrófák esetén fellépjünk. Az éghajlatváltozás nem veszi figyelembe sem a különböző országokat, sem a határokat, se semmit. Úgyhogy megfelelő hatékony intézkedésekre van szükség, hogy a párizsi megállapodást tiszteletbe tartsuk és megóvjuk bolygónkat. Ö, őszinte együttérzésünk a családoknak Mozambikban, Malaviban és Zimbabvéban. Köszönöm. Folytatjuk a spontán felszólalásokat. Két felszólalót várunk. Fária úr az első köszönöm szépen a szót tisztelt elnök asszony tisztelt biztos úr! először is én is szeretném együttérzésemet kifejezni a ciklon áldozatainak. egy hónapja volt ez a katasztrófa elpusztult nagyon nagy területe a három érintett országnak több ezeren vannak fedél alatt nagyon sok az áldozat táborokban élnek, anélkül, hogy megfelelő vízhez vagy higiéniai feltételekhez férjenek. Felütötte a fejét a kolera, és ne felejtsük el, hogy nagyon sok gyermek is érintett ebben a katasztrófában, akik aztán szexuális kizsákmányolás áldozataivá is válhatnak. A katasztrófa védelmi segítségnyújtás keretében nagy volumenben jutottak támogatáshoz az érintettek. Nagyon is fontos a szolidaritás nyújtása, Afrika számára egy Marshall terv kivitelezése, ökológiai átépítésekre van szükség annak érdekében, hogy további ilyen természeti katasztrófákat megelőzzünk. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyekkel végre sikert érhetünk el, mert a jelenlegiek nem alkalmazhatóak. Gomes asszony. A ciklon áldozataival való szolidaritás alapvető fontosságú. Fel kell ismernünk, hogy ezekben az országokban a korrupció milyen súlyos, és ez az emberiség legsúlyosabb ellensége. Az EU és az összes donor adományozó ország kell, hogy küzdjön a segélyek helyes felhasználásáért. A korrupció és a büntetlenség egyetlen magyarázata arra, hogy Mozambik és az érintett országok nem tudták felhasználni a Portugáliától kapott segélyeket. Tortura, raptos e agressões a jornalista e a outros corajosos moçambicanos que ousam expor e criticar as különböző eddig eh, elrejtett eh, adósság eh, esetek vártak, váltak, jöttek napvilágra Mozambikkal kapcsolatosan. Úgy látszik, ilyen katasztrófának kell történni ezekben az országokban, hogy ezek napvilágra kerüljenek. Köszönöm szépen. Biztos úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen még egyszer, és köszönöm a vitát is. Nagyon köszönöm az együttérző szavakat és az önök érzékenységét, aminek bizonyságát tették a vita során. Mozambik, Malawi és Zimbabwe rászorul a segítségünkre, és egyetértek Fernández kollégával, mert az a javaslat, hogy a fejlesztési segélyen keresztül kell további támogatást nyújtunk, abszolút igaz az újjáépítés is nagyon lényeges, és el is mondhatom, hogy az Európai Unió felkészült arra, hogy az érintett területen élő embereket továbbiakban is támogassa. Tulajdonképpen a fejlesztési, támogatás és újjáépítési projekteken keresztül. Sajnos Dél-Afrikában és az indiai óceán régióját egyre inkább fogja érinteni a klímaváltozással járó sok-sok jelenség, ez nem fake news, újra és újra elő fog fordulni, egyetértek egy másik kollégával is a zöldek részéről, és General Salom barátommal is, az elmondatokkal teljesen egyetértek. Az Európai Uniónak valóban példát kell mutatnia ezen a területen, mert mi vagyunk a legfontosabb tényező a párizsi klíma megállapodás megvalósítása kapcsán. Sajnálom, az egyik felszólalással kapcsolatban azt mondom, hogy nem értek egyet, mert a ciklon első napjától kezdve ott volt az Európai Unió is támogatást nyújtott, és oda tudunk menni, el tudunk menni a táborba, és meg tudjuk nézni, hogy milyen hatásai vannak a támogatásunknak, a projektjeinknek. És erre a eh, központra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert az összes ügynökség lépett a nemzeti és nemzetközi ö, civil szervezetek is elfogadják azt, hogy milyen szintű támogatást és professzionális támogatást nyújtunk a segélyközpontokban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon szenvedélyes felszólalást hallottunk, köszönjük szépen. Most Csilt asszonynak adok szót még egyszer. Elnök asszony, képviselők, Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a vitát ebben a nagyon is sürgető kérdésben. Az EU és tagállamai úttörői a nemzetközi erőfeszítésnek. A helyreállítás szakasza az elnökségünk időszakán túlmutat. Amikor külügyminiszterünk a Fejlesztési Bizottság előtt beszélt januárban, beszélt arról, hogy a kockázatcsökkentés és a humanitárius fejlesztési segélyekhez való hozzáférés a román elnökség kulcsfontosságú prioritásai a humanitárius segélyek területén. A katasztrófa mértéke Afrika déli részén fájdalmas emlékeztető, hogy még sok mindent kell tenni ezen a területen. A sürgősségi válaszadásunkat ki kell erősítse a fejlesztési együttműködésünk a térségben. Amikor eh, az első katasztrófa elhárítási szakasz véget ér, javítani kell ezeknek az országoknak az ellenálló képességét jövőbeli sokokkal szemben. Tetszik vagy sem, a klímával kapcsolatos kockázatok csak súlyosbodni fognak a következő időszakokban. Biztosítanunk kell közösen, hogy ez a pusztulás és az emberi életekre jelentett kockázat egyre kevésbé legyen jelentős. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönjük szépen. A vitát ezzel lezárjuk. És szerettem volna átérni a következő napi rendi pontra. Oké. Okay. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt... Ami a bizottság alelkülének nyilatkozata, külügyi Képviselünk főképviselünk a libiai helyzetre vonatkozó nyilatkozatról lenne szó, szóval nincs viszont még itt. Préda urat sem látom. Auch nicht. Frau Valenciano auch nicht. Valenciano asszony sem látom. Úgy érzem, hogy egy kis problémánk van. Az ECR részéről Tenok úr itt van, úgyhogy neki adnék szót elsőként. Köszönöm, elnök asszony. Amikor a két félnek a, egy választási úti tervet kellett volna egyeztetni Libiában, akkor azt láttuk, hogy katonai erővel újra elfoglalták Tripolit. Már akkor is elmondtuk, hogy ez a politikai diplomácia megoldásra nézve nagyon káros lesz, és erőszakkáosz alakul ki, így is történt. Az ENSZ által támogatott kormány is adott arra jelzéseket, hogyha a helyzet romlik, migrációs válság alakul ki a földközi tengeri térségben. Sok menekült a miliciákhoz csatlakozott, és figyelnünk kell ezekre a figyelmeztető szavakra. Nagyon kockázatos a jövő, de csak a béketárgyalások jelenthetnek megoldást, az EU-nak támogatnia kell egységesen ezt. Hefta tábornok esetlegesen sokak szerint rendet tehet eh, az országban, de én azért felhívnám a figyelmüket azokra a jelentésekre, amelyek szerint jelentős eh, politikai és katonai ellenállás bontakozott ki vele szemben, és eh, megkérdőjeleződött, hogy hosszú távon egyben tudja tartani az országot. Köszönöm. Köszönjük szépen, Tenok úr. Közben látom, hogy a magas rangú külügyi képviselőnk éppen megérkezik, és itt az utolsó plenáris héten köztudott, hogy egy kicsit összekavarodnak az események, mindenhol ezt tapasztaljuk, az én naptáramban is sok minden változott, de Mogherini asszonynak azonnal meg is adom a szót, a líbiai helyzethez fog nyilatkozatot tenni. Uh, president, Uh, uh, Tisztelt elnök asszony! Akkor kezdődött a helyzet rosszabbodása, amikor felmerült a lehetőség a béke megteremtésére. Tripolit pont akkor támadták meg, amikor az ENSZ főtitkára meglátogatta az országot, illetve folyt a konferencia de hát mindig megvan még a lehetőség annak, hogy újra kezdjen Líbia. Körülbelül egy éve már az ensz szorosan együttműködünk, az ENSZ különleges küldöttével, hogy megfelelő konferenciákat tartsunk, hogy a választásokat előkészítsük megfelelő jogi és alkotmányos körülmények között. És láttuk, hogy a líbiai nép kész erre, hogy lapozzanak, tovább lépjenek, egységet, békét teremtsenek egy olyan országban, ahol potenciálisan megvan a lehetőség erre. Nagyon sok forrással rendelkezik, és nagyon sok potenciális lehetőséggel. A nemzeti konferencia még mindig reményt kelt az egész ország számára, és csak néhány nappal azelőtt, hogy katonai szempontból elfajult a helyzet, én magam is Muderessel voltam együtt, a főtitkárral, az Afrikai Unió vezetőjével, Hassam Salameddel, az ENSZ külön képviselőjével, a csúcson hogy megerősítsük azt, hogy a nemzetközi közösség támogatni kívánja Líbiát, hogy beinduljon a politikai folyamat, amely segít abban, hogy egységben, békében éljen az ország. Tripoli azonban megtámadták, megtámadták a reményt, annak a lehetőségét, hogy béke legyen. És erre már volt példa. Amikor a béke valós lehetőség, már csak egy karnyújtásnyira van, akkor egyre erősebb az ellenállás a békével szemben. Most óriási a konfliktus áldozatokkal, beleértve a polgári lakosságot, és egyszerűen megrekedt a folyamat ott a helyszínen a konfliktust illetően, és hát az összecsapások eléggé aktívak fegyverek felhasználásával, és ezt nem kellene ö, engednünk. Európában és a nemzetközi közösség ö, szerte ö, ismert volt ez a konfliktus, de véget kellene ennek vetni, mert hogyha a háború folytatódik, csak a szenvedés lesz egyre nagyobb, és mindenki vesztes lesz csak. Az egész ország számára, az összes líbiai számára az egyetlen megoldás, ha tárgyalnak a politikai megoldáson ha felek nem win-win helyzetet keresnek, a nemzetközi közösség az Európával, a Unióval együtt kész lenne a segítségre, de ha nem így tesznek, akkor uh, Líbia egész népe a továbbiakban is szenvedni fog, akár csak az egész régió. Ma beszéltem az ENSZ uh, külön küldöttével, Hassan Szelemével, hiszen Közös a célunk, és az Európai Uniós támogatás nap mint nap tapasztalható. Talán még inkább, mint korábban, három területen. Az Európai Unió és tagállamaink együttesen léptek fel az elmúlt hetek során ezeken a területeken. Először is, hogy megerősítsük azt, hogy humanitárius folyosók nyitására van szükség sürgősen, teljesen tiszteletben tartva a humanitárius nemzetközi jogot másodszorban azonnali tűzszünet létrehozásában. Biztos vagyok benne, hogy az ENSZ kész erről tárgyalni harmadsorban, hogy visszatérjünk a politikai síkra, a nemzeti konferencia megszervezése minél előbb, hogy a líbiaiak, a líbiai nép, a nők és férfiak, mindenféle generáció képviselői és az egész ország képviselői von, körvonalazhassák, hogy hogyan tovább. Ez az a három terület, ahol biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió, az ENSZ, de a nemzetközi közösség is kész támogatni és kísérni ezen az úton a líbiai népet. Hadd mondjam még azt el, hogy nem csak a líbiaiak és a régió szenvedettől. A menekültek, a migránsok, akik a különböző központokba szorultak, szintén szenvednek. Azon tevékenykedünk, hogy biztonságos helyre tudjuk őket vinni. több tizede ö, érkezett vissza ö, Tripoliból ö, a menekülteknek ö, néhány nappal ezelőtt. De egyre nehezebb ö, a helyzet ö, nap mint nap. Ezért kell gyors és feltétlen nélküli evakuációt biztosítani ezen központokban, az ENSZ ügynökségekkel végzett eddigi munka, az Afrikai Unió segítségével, a líbiai hatóságok segítségével óriási eredményeket mutatott fel az elmúlt évben. Több tízezer migráns önkéntesen, békésen tért haza, és akiknek nemzetközi védelemre volt szükségük, az ENSZ biztosította ezt. Az líbiai konfliktus katonai elharapódzása esetében. Tudjuk, hogy Európát az óriási migráns hullám miatt fenyegeti, de azok számára is veszélyes ez, akik ott rekednek, és akik éle, az, akiknek az életét ez fenyegeti. Ezért az ENSZ ügynökségekkel együtt megpróbálunk életeket menteni, és kiüríteni ezeket a központokat a katonai offenzíva ezt a munkát is csak megnehezíti. Végezetül engedjék meg, hogy még egyszer hadd mondjam el egyértelműen, gyorsan kell visszatérni a tárgyáról asztalhoz, ez alapvetően fontos, még mindig van erre lehetőség. Még most is hisszük, hogy az egyetlen megoldás ez a békés rendezésre. A különböző kezdeményezések nem föltétlenül segítenének pillanatilag. A humanitárius folyosók, a humanitárius nemzetközi jog tiszteletbe tartása, az ENSZ által tárgyalt tűzszünet, illetve a nemzeti konferencia minél előbb a líbiai emberek részvételével, teljes részvételével. Még annyit mondanék, a líbiai nép alatt a líbiai nőket, férfiakat értem, és hadd mondjam el, hogy a libiai nők, akik gyakorta árnyékba szorulnak a politikai folyamatok említése során, nagyon sokat segítettek, és minden egyes konfliktus, konfliktus esetében, akár csak most is sokat tudnak segíteni, hogy a tárgyalóasztalhoz visszatérjenek az érintett felek. Így szeretnénk hozzájárulni az ENSZ munkájának elősegítéséhez, egységesíteni az európaiakat, és hogyha külön, külön véleménnyel rendelkeztünk is a korábbiakban, úgy gondolom az Európai Uniónak meg kell érteni azt, hogy közösen kell fellépnünk, hogy a líbiaiak visszatérhessenek, és politikai dialógust folytassanak, ez az ő kezükben van, mint lehetőség. Egyértelműen nyilatkoztunk legutóbb a múlt héten az Európai Uniós egységes álláspontja ezzel kapcsolatban a 28 tagállami egységes, és most már a régiókban szereplőket szeretném felhívni arra, hogy támogassák az ENSZ munkáját, a politikai lehetőséget, a dialógusra és az egységre Líbiában, hogy elkerüljük azt, hogy maguk a líbiaiak, az érintettek külső okokat találjanak arra, hogy még inkább felaprózódjanak. Ami az uniós oldalt illeti, azt hiszem el kell mondanom, hogy most már közösen támogatjuk az ENSZ erőfeszítéseit, hogy az érintett felek leüljenek a tárgyalóasztalhoz, és közös, békés, biztonságos jövőt teremtsenek Líbia számára. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A frakciók nevében felszólalókkal folytatjuk. Préda úr kap szót elsőként egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Tisztelt főképviselő asszony. A helyzet az elmúlt hetek során Líbiában nagyon sajnálatosá vált, főleg azért, mert februárban néhány héttel ezelőtt egy megállapodásban vettünk részt a Aftán tábornok és a kormányfó között, hogy lesznek választások. Két héttel ezelőtt Aftár tábornok eltértettől, és úgy döntött, hogy káoszba taszítja az országot, veszélyezteti a civil lakosságot, és veszélyezteti a jövőképet a libiaiak számára. Igaz, hogy Oroszországgal való kapcsolatai sokkal fontosabbak, mint az a béke lehetőség, amelyel a béke, az ország rendelkezik. Tökéletesen egyetértek azzal, amit ön mondott, csak tárgyalás lehet a megoldás, a katonai megoldást kizárt, és közösen kellene nyomást gyakorolnunk a tábornokra, hogy ne ilyen katasztrofális megoldást válaszol. Köszönöm a megértését, elnök asszony. Köszönöm szépen. Szeszendi nevében Valenciano asszony kapszott másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Keveset tudok hozzáfűzni ahhoz, amit a főképviselő asszony elmondott itt a házban. Ez az egyetlen észszerű álláspont az Európai Unió számára. Való igaz, már elvesztegettünk némi időt, és bizonyos tagállamok nem igazán tudták megérteni, hogy Haftar tábornok támogatása veszélyes, mert ő csak katonai megoldást tud nyújtani. Egyértelmű, hogy csak a libiai felek közötti párbeszéd teszi lehetővé, hogy megkezdődjön az ország építése, aminek egyetlen esélye van a stabilitásra, a háború megszűnésére. Olyan közel áll hozzánk Líbia, hogy a tagállamoknak kötelessége egységesen támogatni az ENSZ külön képviselőjét, illetve az Afrikai Uniót és az ENSZ képviselőt abban, hogy a politikai, diplomáciai megoldást támogassák, segítenünk kell a, a menekültek ügyének megoldását, ami valószínűleg újabb kockázati tényezővé válik a következő hónapokban. Még egyszer támogatásomról kell biztosítanom a főképviselő asszonyt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tenök úr, ugye az ECR nevében már volt szíves felszólalni, ezért most Spinelli asszonynak adott szót a GUE nevében. Spinelli asszony. Grazie. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Tekintettel arra, hogy a líbiai háború békésen nem végződik, kérdezem az fő képviselő asszonyt, hogy mi történik az emberekkel. Az evakuáció rendkívül korlátozott mértékű, úgyhogy ezért kérdezem. Ez a művelet meg kellene, hogy akadályozza azt, hogy a földközi tengerben fulladjanak az emberek, mert egyedül ezen az úton tudnának elmenekülni. A bizottság azonnal állítsa le azt, hogy ne vigyék vissza az embereket ilyen bizonytalan és veszélyes helyre, mert háborús körülmények között még az élelmiszer sem érkezik meg ide. A földközi tenger már nem search and rescue területe, hanem search and return területe. Egyszerűen a katasztrofális körülmények közé viszik vissza az embereket. Hogyan válaszol erre? Köszönöm. Köszönöm szépen a növök. A zöldek nevében Piller asszony kapszott egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Helyes volt, hogy az EU az ENSZ által vezetett tárgyalásokat támogatta, azonban a béke folyamat nem valósult meg. Most viszont úgy, tűnünk, úgy tűnik, hogy az egyik konfliktusos oldal nyerhet, és ezáltal akár nagyobb lenne a stabilitás, hát aki ebben hisz, az téved. Ebben a konfliktusban nem szabad az egyik vagy a másik oldal mellett állást foglalni, sokkal inkább a két félnek tudatára kell, tudomására kell hozni, hogy csak a tárgyalási asztal mellett lehet eredményt és sikert elérni. A líbiai harcok az ottani menekülők számára még további kockázatot jelentenek, és szégyen teljes az, hogy a líbiai parti őrség még mindig hozzájárul ahhoz, hogy visszaviszik szörnyűséges körülmények közé a menekülni igyekvőket. Az a kísérlet, hogy jobbá tegyük a körülményeket a, a táborokban, kudarcot vallott, ezért mindent meg kell tenni most, hogy az emberek életét megmentsük ezekben a táborokban, sőt, onnan ki tudjuk őket menekíteni. Elnök, köszönöm szépen. Castaldo úr kap szót egy percben az RTD nevében. Köszönöm, kedves kollégák. Elnök asszony, Líbiában ma háborúznak, ez egyértelmű mindenki számára. Ott van Oroszország, Törökország, Irán, megvan mindenkinek a politikai terve. Főleg azért, mert ez a tagállamokra is hatással van, hiszen kockáztatja az ENSZ és az egy, Európai Unió erőfeszítéseit, hogy segítsenek. A francia nyilatkozat itt gyakorlatilag mi történik ebben az országban, ez egyszerűen elfogadhatatlan. vannak olyan újságírók, akik tanúskodhatnának arról, hogy mi történik itt, gyakorlatilag elfogadhatatlan. Kedves kollégák, tehát kérdezem, milyen játékot játszunk itt? A kriszkánai megállapodást után és a makronik jelentés után megint mi történik az európai külpolitika terén? Egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogadni azt, a feltételezést, hogy egyszerűen egy diktatúrát egy másikkal akarunk felváltani. Kérdezem, hogy itt ebben a parlamentben mit tudunk tenni. Ne legyen az, hogy megint egy más hangon beszélünk. Köszönöm. Im Namen der ENF, Herr Borgéziós. Köszönjük szépen, Borgézió úr, két perc. Köszönöm, elnök asszony. Az olasz jelentések is arról beszélnek, hogy nagyon sokan menekült és migráns akik pillanatnyilag Líbiában vannak, és készek az olasz partok felé elindulni. Ez nagyon súlyos helyzet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a főképviselőnek nagy a feladata, hogy valamilyen megoldást találjon, hogy az Európai Unió tagállamait arra késztessék, hogy röviden, rövid időn belül megoldást találjanak. És főleg, hogy Líbia nehogy a káoszba süllyedjen hamarosan. Kaftár tábornok és a milíciák, akik vád, védik, gyakorlatilag politikai megoldást kellene, hogy indikáljanak, hiszen Tripoliban még egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történik. Még tíz nap telt el azóta, tíz nap van arra, hogy tudjuk, hogy mi történik. Elkerüljük a civil, a polgári háborút. Olyan körülmények között, hogy ne használják ki ezt a helyzetet, ne legyenek illegális migránsok. Úgy gondolom, hogy nem szabad a katonai megoldást választani, egy olyan országban, amely rendkívül fontos és jelentős Olaszország szemszögából. És egy olyan folyamatnak kellene, hogy része legyen, amely végül is egyensúlyt teremt. Rendkívül fontos ez Európa számából, hiszen rendkívül veszélyes a helyzet. Azt mondanám még, hogy ne használjuk ki Olaszország helyzetét, mert kész arra, hogy nagyon fontos szerepet vállaljon fel. Rendkívül fontos ez az Európai Unió szempontjából is. Köszönöm szépen. A függetlenek nevében Epitideus úr kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt hetek fejleményei nagyon nagy aggodalomra adnak okot, de azt is jól mutatják, hogy az európai külpolitika Líbiával szemben egyszerűen elbukta, elbukott. Az EU tagállamok az ensz közösen megbuktatták Kaddafit, de nem sikerült a stabilitást meghozniuk az országban. Ennek eredményeként látjuk azt, hogy egy hosszú krízisbe keveredett az ország. Haftar tábornok erői most hosszú idő után belenyúltak a fej, a, a, az eseményekbe, elfoglaltak városokat, és Haftar tábornok egyébként korábban is Tripoli felé fordult, hogy meghallgassák. Most viszont úgy tűnik, hogy a helyzet drámai fordulatot hozott. Líbia az az ország Afrikában, ahol a legnagyobbak az olajtartalékok. Az a polgárháború, ami most zajlik, a környező országokra is hatással lesz, és ezért az Uniót megint el fogják árasztani a menekültek hullámai és a terroristák. Elnök asszony, a további felszólalók kollégákat fogjuk meghallgatni, de kérem, hogy tartsák be jobban a felszólalási időket, amelyeket kiosztottak az egyes frakciók. Brókor kap szót eh, egy percben először. Elnök asszony, alelnök asszony, kedves kollégák! Nincs európai, nyugat-európai stratégiánk Kadafi óta. Ezt látjuk most. Nagyon sok erőfeszítést tettünk, Azonban egyszerűen nem jártunk sikerrel, nem gondolnám, hogy itt egyes országok a hibások, közösen hibáztunk, de klasszikusan két részre osztott országról van szó. Haftar áll az egyik fölött, úgy tűnik, hogy történelmi okoknál fogva át fogja venni a másik oldalt. A legitim kormány pedig, amit az ENSZ segítségével sikerült hatalomra juttatni, nem képes arra, hogy stabilizálja a helyzetet. Talán a kollégák ott hátul befoghatnák a szájukat. Azt is meg kellene állítani, megállapítani, hogy jó lenne, hogyha többféle kapcsolatrendszere lenne az európai országoknak. Ha pedig a migránsok helyzetét megnézzük, akkor megint más csoportosulásokat látunk, sem Haftar, sem Tripolis nem ellenőrzi ezeket és ez katasztrófába fulladhat. Mogherini asszony, kérem, hogy ilyen körülmények között, talán jobb körülmények között vegye kezébe a dolgokat, hogy az ember csempészek ellen foganatosításra kerüljenek fellépések. Mert hogyha nem járunk itt sikerrel, akkor sokkal erőteljes fellépésre van szükség. Ayala Sender kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban Sajnálatos, hogy Libya megint előtérbe került katonai konfliktus miatt, megint meghalnak az emberek. Brok úr is nagyon helyesen fogalmazott, hogyha nem tudjuk megakadályozni a helyzet eszkalációját, akkor totális káoszba süllyedhet megint ez az ország olyan megoldásra van szükség, egy tűzszüneti megoldásra, amely multilaterális megoldás, és az európai értékeket helyezi előtérbe, és elkerüli, hogy tovább sújtsa a legkiszolgáltatottabbakat, a bevándorlókat, és ráadásul egy kényes helyzet alakuljon ki az európai választások előtt, ezért nagyon fontos, hogy kiálljunk a főképviselő, illetve az ENSZ küldött javaslatai mögött, úgyhogy egyelőre feledkezzünk meg a választási beszédekről, és tartsuk szem előtt a libiaiak életét. Köszönöm szépen. Az egyszer felé mondom, hogy a rendszerben valami összekavarodott. A listát az önök frakciójának megfelelően fogja a neveket felsorolni, úgyhogy így egy percre kapszód Belder asszony. Eszkalálódik a helyzet Líbiában, és lehet, hogy egyfajta proxy vorva, háborúban kialakulóban. Úgyhogy a tárgyaló asztalhoz való visszatérésre kell felszólítanunk a feleket, és Haftárt is fel kell szólítanunk ugyanerre. Hogyha Tripolis el bukik, akkor új migrációs áradatra kell számítanunk, és egy óriási embertömeggel kell számolnunk most. Támogatjuk az ENSZ által vezetett békefolyamatot, az erőfeszítéseket, az ENSZ különképviselői részéről tett erőfeszítéseket, illetve a magasrangú képviselőasszony, Mogherini asszony erőfeszítéseit is. Elnök, köszönöm szépen. Lebröton úr következik kettő percben. Merci, madame la présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Aftár ö, tábornok ö, ö, hadserege Tripolit támadja. Ö, az ENSZ által elismert kormány ellenáll. Ö, Aggasztó a helyzet, mert Líbia destabilizációja súlyos következményekkel járhat erre a régióra, de Európára nézve is. Úgyhogy teljesen jogos, hogy az európaiak arra szólítják fel a háborús feleket, hogy tűzszünetet kössenek. Nagyon fontos ez, ami az ENSZ biztonsági tanácsát illeti, az Egyesült Államok és Oroszország rivalizál benne. Az Egyesült Államok az aftát fel akarja hívni arra, hogy az offenzívát zárja le, Oroszország azonban inkább a két háborús felet arra akarja felszülteni, hogy állítsák le a, a harcot. A két hatalom között folyik a küzdelem, de nem csak közöttük. Franciaországban Aftár támogatja Macron elnök, Európa megosztott, és nem tudja mérlegelni az eseményeket. Nagyon sajnálom, hogy Franciaország nem emelkedett fel ehhez a feladathoz, pedig 2011-ben a Franciaország miatt destabilizálódott a helyzet, Kadhafi elnök eltávolítása miatt Sárközi elnök döntése következtében. Úgyhogy össze kell fogni, mert Szaftári offenzíva újabb Olaszországba irányuló migráns hullámot indíthat el. Nagyon sok menekült van már Líbiában, akik készek elindulni Olaszország felé. 800 ezer migráns indulhat el Európa felé az olasz miniszterelnök becslései szerint egy év alatt 90%-kal csökkent az olasz kormány segítségével a Líbiából induló migránsok száma. Fogjunk össze. Franka úr, köszönöm szépen, főképviselő asszony, kollégák. Haftar tábornok óriási bizonytalanságot okozott Líbiában, és olyan helyzet alakult ki, amiben a kontrollt elvesztették, és megint a miliciák veszik át az irányítást így két eh, kormány alakult ki, az egyik Tripoliban, másik a keleti ország részben, így, és Hafter eh, tábornok fellépése rontott a stabilitási helyzeten. Ahogyan a főképviselő mondta, meg kell tartani a nyugalmat, és meg kell szüntetni az ellenséges eh, cselekményeket, el kell kerülni a humanitárius válság elharapozását. Ugyanakkor az Európai Uniónak támogatnia kell a stabilitást, támogató erőket a jogállamiság érdekében, hogy párbeszéd alapú, alakuljon ki a két libiai fél között. Tudjuk, hogy ezek az erőfeszítések és a főképviselők erőfeszítései nem csak az országot szolgálják, hanem az egész régiót és az Európai Unió érdekeit is. Ezért egységességre van szükség. A fő képviselő alelnök asszony vezénylete alatt. Köszönöm. Herr Fleckenstein. Köszönjük szépen. Fleckenstein úr kapszott egy percben. Kedves kollégák, természetesen támogatjuk azt, amit a magasrangú képviselő asszony elmondott, a katonai opciókat le kell állítani, humanitárius fegyverszünetet tiszteletben kell tartani, és a politikai dialógust az érintett feleknek folytatniuk kell, és az ENSZ által kezdeményezett folyamatban részt kell venniük. Csak politikai megoldás a lehetséges, ez az egyetlen észszerű út, Viszont csak akkor tudunk ebben a vitában észszerűen, hatékonyan föllépni, hogyha aktívan részt is vállalunk ebben a magunk részéről is. Azért, hogy javuljon a helyzet Líbiában, hiszen azért legyünk őszinték, mi is bűnösek vagyunk, nekünk is van felelősségünk. Az, hogy megbuktattuk Kadafit, anélkül, hogy elgondolkodtunk volna azon, hogy hogyan tovább, mi lesz utána, ez nem volt felelősség teljes a nyugatnak így nem szabad föllépnie, ezt nekünk is meg kell tanulni. EPTD Deus úrnak viszont mondom, nem az EU volt az, aki ezt a lépést megtette volna. Egyes tagállamok a szövetségeikkel hozták ezt a káoszt. Az EU is a magasrangú